egyikei ülésén Grass van der Heinz, Maulu, Huntis és Zilstra kollégák mandátumát megvizsgálta, és azt javasolta, hogy ezeket tekintsük elfogadottnak. Grass van der Heinz kolléganő esetében július 9 ei hatállyal, Maulu eset, úr esetében 13 július 13-a hatállyal, Huntis úr esetében július 20-ai hatája, Zilstra képviselő esetében pedig szeptemberi hatája. Van-e van, akinek ellenvetése, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket a mandátumokat. A hatóságok, a francia hatóságok